Good afternoon, everybody. Jó napot kívánok mindenkinek! Elkezdjük az ülésünket, a délutáni részt. Eszmecserét folytatunk a Minszki béke megállapodás végrehajtásáról. Üdvözlöm körünkben Olexi Makejev urat, az Ukrán Külügyminisztérium politikáért és kommunikációért felelős főigazgatójával, főigazgatóját, András Porotman urat, a Német Szövetségi Külügyminisztérium ukrajnai külön és Rafael Martin de Legardot, a francia külügyminisztérium Oroszország és kelet-európai ügyekért felelős főigazgatóját. Üdvözlöm Önöket itt az AFED-ben. Köszönöm, hogy eljöttek, hogy szakítottak időnk, időt ránk a Minszki megállapodás végrehajtásáról kíváncsian halljuk a legújabb híreket. a Kiev és Moszkva között rendezett konfliktus nem csak a poszt-szovjet területre, hanem az egész nyugati világra is kifoghatni. A konfrontáció okai nem átmenetiek, hanem a nyugati értékrend és Oroszország közötti érdekösszeütközésből erednek. Az EU diplomáciai erőfeszítései különösen a normandiai formátumban segítettek megakadályozni a katonai konfliktus um, eszkalációját, és így uh, kevesebb uh, ember halt meg a harcokban, de ennek ellenére az elmúlt időben 45 civil embert gyilkoltak meg a harcok során, és 260 sebesült meg. Ez azt mutatja, hogy jobb megoldásra van szükség, hogy megakadályozzuk az erőszakot. A Minszki megállapodás egy kemény kompromisszumként jött létre, az EU a Minszki megállapodásban az egyedüli megoldást látja. Két éve írták alá, de ennek ellenére világos, hogy az EU-nak realistább és rugalmasabb megközelítésre van szüksége, amikor értékeli, hogy a megállapodás eh, hogyan illeszkedik az Oroszország, illetve Ukrajna irányába az kialakított politikájába. Az EU-nak jobban kell koncentrálnia az ukrán reformokra, amelyek megerősítik az országot. Eljött a pillanat, hogy megadjam Ukrajna, Franciaország és Németország képviselőinek a szót, hogy tájékoztassanak arról, hogy hogyan áll a megállapodások végrehajtása, és mi európai parlamenti képviselőként hogyan segíthetünk a helyzeten, fenn kell tartanunk a fegyverszünetet, hogyan lehet ezt elérni. Ez a sok kérdés, melyet a kollégák feltesznek, közül csupán néhány volt. Most pedig Alexi Makajev úr a parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az Európai Parlamentnek az elkötelezett támogatását Ukrajna és az ukrán ügy mellett. Mi Ukrajnában nagyon nagyra értékeljük az önök támogatását, köszönjük szépen, hogy eljöttek, és meghallgatják az én beszámolómat, illetve kollégáim beszámolóit arról, hogy mi történik a Minszki folyamatban, a normandiai formátumban, illetve a Minszki tárgyalások során. Legutóbb, amikor az AFET szakbizottság előtt hasonló összetételben számolhattam be, ez múlt év októberében volt, tehát 8 hónappal ezelőtt. És lehet, hogy emlékeznek, hogy akkor a frontról beszámolókat idéztem, minden reggel megkapom az iPhone-omra ezeket a jelentéseket. A jelentésekben ukrán katonákról és civilekről olvashatok minden nap, akiket eh, megsebesítettek vagy megöltek, és nevű, nev, névvel szerepelnek ezek az emberek. Sajnos jó hírrel ezügyben nem szolgálhatok. Oroszország semmilyen módon nem mutatja azt a szándékát, hogy megfeleljen a Minszki megállapodásnak. Putyin nem parancsolta maga csapatainak, hogy szüntessék be a a, a fegyvert, hogy tegyék le a fegyvert, szüntessék be a hadi cselekményeket. Mióta itt találkoztunk, 200 ukrán katonát gyilkoltak meg el, és sok száz katona és civil sebesült meg. jelentősen nő tehát um, a, a civilek elleni támadás. Uh, január 1-én 20 ezerszer lőttek ki tüzérségi röve, ágyukból lövedékeket, a Donbass területen halálos fegyvereket vett be Oroszország, pedig a Minszki megállapodás alapján ezt vissza kellett volna vonni. A rendes katonaságát is az elfoglalt Donbaszki területen tartja, és nehéz fegyvereket is szállított. Ahhoz, hogy ezt megtegye, az oroszok és a segédcsapataik az EBESZ állandó orosz-ukrán határellenőrzést játszák ki, 409 kilométert nem lehet sem az, sem az ebesz nek sem az ukrán határőrizetnek ellenőrizni, éppen ezért ez egy nagy lehetőség arra az oroszok számára, hogy új halálos fegyvereket, katonákat és um, um, egyéb anyagokat szállítsanak az ukrán felkelőknek. Az oroszok az EBSZ e speciális missziójának képviselőit akarják elűzni, és hallhatták, hogy éppen múl néhány héttel ezelőtt az EBSZ e csapatának az USA, USA által delegált tagja meghalt. Az oroszok pedig múlt év februárja óta nem csak a kritikus jelentőségi infrastruktúrát bombázták, ágyúzták, és nem csak a civil lakosság által lakott területeket, hanem éppen azon a napon, amikor a normandi forma, normandiai formátum négy külügyminisztere találkozott februárban Münchenben, ebben, ezen a napon az Orosz Föderáció elnöke egy ö, határozatot adott ki, melyet, mely elismerte a Donbass területén kiadott mindenfajta illegális dokumentumot. Ez is a Minszki megállapodásba ütközik. Voltak éppen Oroszország az elfoglalt területen bevezette a rubelt, mint fizetőeszközt, és a magán és állami cégeket ellenséges módon átvették a Donbass kiterületen humanitárius szervezetek eh, nem léphetnek be a területre, és ezen felül semmilyen fajta politikai szándékot nem látunk az Orosz Szövetség részéről, hogy a Minszki formátumban vagy a normandiai formátumban bármilyen módon is előrelépjenek. Ezen Ukrajna, utóbbiban Ukrajna, Németország, Franciaország és Oroszország vezetői ülnek egy asztalnál, és próbálnak egy úgynevezett úti tervet, roadmap-et kialakítani, hogy hogyan lehet a megrekedt helyzetből ki evickélni és a Minszki megállapodást végrehajtani. Voltak éppen tehát, és az a fő üzenetem, a politikai szándék hiányzik. Mi Ukrajna teljesen elkötelezettek vagyunk a Minszki megállapodás végrehajtása mellett. Szorosan együttműködünk német és francia partnereinkkel, és minden eszközzel próbáljuk meggyőzni az oroszokat és az orosz vezetést, hogy vonják vissza a csapataikat. És vessenek véget az Ukrajna elleni agressziónak nem csak a Donbass területéről, hanem egy szélesebb kontextusról beszélünk. Minnyájunknak érdeke, hogy Oroszország véget vessen a krim illegális okupációjának. Ami a Donbass területét illeti, a nemzetközi közösségtől azt várjuk, hiszen hatalmas szolidaritásról tanúsítanak transatlanti partnereink, az európai közösség, a G7-ek és az ENSZ közgyűlése is támogatja az ukránokat abban, hogy az Oroszország által elkezdett vérengzésnek véget vessenek. Tehát fenntartható fegyverszünetet kell biztosítani, véget kell vetni a nehéz fegyverek beszivárgásának, illetve az orosz katonai személyzet beszivárgásának az ellenőrizetlen ukrán orosz határon. Ezen felül pedig az EBSZ megfigyelőinek teljes hozzáférést kell biztosítani a Dombászi terület egészén, egészéhez, és biztosítani kell számukra, hogy ellenőrizhessék a határt. Azt várjuk el, hogy vonják vissza az orosz csapatokat az ukrán területről. És miután a biztonsági feltételek teljesültek, nemzetközi megfigyelőket küldjenek ki, és így eh, helyi választásokat lehessen tartani a Dombaszi területen. Utolsó észrevételem, elnök asszony, arra vonatkozik, hogy mit várunk el az Európai Uniótól és az Európai Parlamenttől. Az Európai Unió nem túl sok eszközzel rendelkezik ebben a kontextusban. Az eszközök közül a legfontosabb a non-recognition politikája, a nem elismerés politikája, tehát hogy senki ne ismerje el az illegális annexiót valamint a szankciók politikája. Nagyra értékeljük a külügyi tanács hétfői ülését, amelyen egy, egy további évvel meghosszabbították a krím elfoglalása kapcsán kivetett szankciókat, és annak is örülünk és üdvözöljük, hogy a tervek szerint az Európai Tanács ülése a későbbiekben a további szankciókat is meghosszabbítja. Hálásak volnunk, volnánk az Európai Parlament képviselőinek, hogyha amellett szállnának síkra, hogy ne csak 6, hanem 12 hónapra hosszabbítsák meg a szankciókat, ez egy nagyon erős üzenet volna az orosz szövetség irányába. A tekintetben, hogy szövetségeseink egységesek és eh, kérlehetetlen támogatásukról biztosítják az ukránokat a szabadságért és az európai családban betöltött jogukért való harcban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Makajev úr. András Brotmannak adom meg szót. Vagy fordítva? Tessék, akkor ön. Rafael Martin de la Gordon. Oroszország és Kelet-Európa eh, ügyekért felelős eh, al eh, igazgató. Köszönöm szépen. Ahogyan kollégám mondta, megosztottuk Andrásszal a felszólalás témáját, ezért először én szólalok meg. Azzal szeretném kezdeni, hogy a krími válság kihívásairól szólok, hiszen ezek a kihívások elsősorban Ukrajnára vonatkoznak, ahogyan eh, az elnök asszony és ukrán kollégánk Oleg Makayev is mondta, Ukrajna és eh, Oroszország közötti konfliktus 10 eh, ezer halottat és 24 ezer sebesültet hagyott maga mögött. 3,1 millió ember szorul humanitárius segítségre Európa ezen országában. Az hogyha az ukrán gazdasági helyzet javul, akkor is további évekre lesz szükség, amíg helyreállhat Ukrajna gazdasági helyzete. Európa és mi, és számunkra nagyon fontos, hogy a szomszédságunkban béke legyen. Ez egy hatalmas kihívás az Európai Unió számára, hiszen Oroszország továbbra is megkerülhetetlen partnerünk lesz. És ezért Franciaország és Németország minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy megoldást találjanak. Harmadik komoly kihívás, hogyha végezetül az egymásnak feszülő, egymásnak ellentmondó jövőképek áthidalhatóak, és sikerül érvényt szerezni a multilateralizmus és a nemzetközi jog elveinek, és nem a befolyásolási zónák és az erőpolitikáját folytatja Oroszország megoldásra juthatunk. Röviden engedjék meg, hogy áttekintsem magát a folyamatot. Hol állunk most? Meghívtak 2015. októberében a két kollégámmal, hogy számoljak be a mediációs munkánkról, a Minszki békefolyamat végrehajtásáról, akkor is áttekintettük a folyamatot ezen a konferencián, és most is ezt tesszük. Először is egy csúcsot kell megem, megemlíteni, az állam és kormányfők csúcsát a normandiai formátumban 2016. októberében. Ebben a formátumban ez volt a negyedik eh, forduló. 10, október 19-e óta a normandi formátumban két miniszteri találkozó lett, eh, tartottak, az egyiket novemberben a Minskben, a másikat pedig február 17-én Münchenben egy sor szakértői találkozót is tartottak a diplomáciai tanácsnokokkal, illetve a képviselőkkel. Az utolsó ilyen találkozóra múlt év, áp, idén áprilisában került sor múlt uh, Minskben. Volt egy sor találkozó a külügyminiszterek szintjén, valamint a szakértők szintjén, és a külügyminiszterek politikai igazgatói, illetve miniszterhelyettesi szintjén is a trilaterális tartó vagy kapcsolattartó csoportban, melyben az EBSZ képviselője is részt vesz, illetve a munkacsoport négy koordinátora. A normandiai formátumban is zajlik a munka, valamint a trilaterális kontaktus csoportban, amely minden héten tisztázza az emberi, humanitárius, gazdasági, politikai és biztonsági kérdéseket Minskben. Hol állunk most munkánk során? Röviden a politikai, a Minszki megállapodás politikai végrehajtásáról szeretnék beszélni, és a humanitárius kérdésekről pedig német kollégám fog beszélni. Lássuk tehát a politikai vetületet. Négyen Négy cél van. Az alkotmányos reform, a decentralizáció, létezik egy alkotmányreform projekt, amelyet a RADA 2015-ben elfogadott. Még vannak kihívások, de ez már megtörtént. Ami speciális státust illeti, a Donetsk és Luganszki eh, területeket illetően, tehát a Dombaszki területet illetően. Október 19-én a Berlinben az állam és kormányfők megegyeztek, hogy a normandiai formátumban eh, most technikai szinten a Steinmeier formula alapján eh, dolgozunk, jelesül, hogy a munkát egy évvel korábban tervezték meg Párizsi találkozójuk során a külügyminiszterek, és itt a Minszki megállapodás különböző politikai vetületét próbáltak feltérképezni. A cél az, hogy sikerüljön az önkormányzat és helyi választásokat megtartani a Dombaszki területen, lehessen ezeket előkészíteni. Ennek előfeltétele persze, hogy a biztonságot meg lehessen teremteni. Ezután lehetne megterten, megtartani tehát a, a választásokat, és ezután pedig a terület speciális státusa átmeneti szinten, de hatályba lépne. Amikor az, az EBSZ e emberi jogi irodája missziója során arra a következtetésre jut, hogy a választásokat a nemzetközi és a saját kritériumai alapján megtartották, akkor a, az átmeneti státus végleges státussá válik. És ezután pedig az amnestiára vonatkozó törvény, amelyet 2014-ben fogadott el az ukrán parlament és hatályba lép. Ezek tehát azok a lépések, kvázi szekvenciák, amelyek meghatározzák eh, a munkát, és ezek szerint dolgozunk az alsóbb szinteken. Persze kidolgozzuk a helyi választások rendszerét, eh, azt, hogy hogyan lehet megtartani a Dombasz területén ezeket a választásokat, a trilaterális csoport és a politikai kérdéseket tisztázó csoport két hetente találkozik, mindezt a normadéi formátumban. A negyedik ellen pedig az amnestia kérdése, amelyről beszélnem kell. Az amnestia törvényét elfogadta a parlament, de itt is a híres hírhet Steinmeier formula működik, illetve hát a törvényt, mint mondtam, az ukrán parlament elfogadta. A Minszki eh, parlament eh, minden eh, politikai munkába bevonásra kerül, és ajánlatokat is tehet, de hát teljesen világos, hogy ahhoz, hogy előre jussunk ezen politikai dimenzió megvalósításában, a biztonságot meg kell teremteni, és a Minszki, ez ered egyébként a Minszki megállapodás szelleméből is. valódi tűzszünetre van, igazi tűzszünetre van szükség annak érdekében, hogy tovább léphessünk a politikai aspektusok megvalósítása során. E két szempontot, tehát párhuzamosan vizsgáljuk a biztonság, illetve a választások megteremtések lehetőségét. Röviden még szólnék a humanitárius kérdésekről is, amelyek szintén nagyon fontosak, amelyek a trilaterális kontaktcsoport, aki két hetente találkozik Minskben, napi rendjén szerepel, az EBSZ képviselő és Frics képviselő, nagykövet is részt vesz ezen. Ezek a kérdések szerepelnek a Minszki formátum napi rendjén, és a politikai kérdések pedig a normandai formátum napirendjén szerepelnek. Melyek tehát az itteni kihívások a foglyok, a hadifoglyok kicserélése, több mint 120 ezer hadifogolyról tudunk, de ugyanakkor a kontaktus teremtő csoport, a, har, a trilaterális csoport dolgozik a különböző szempontok érvényesítésén annak érdekében, hogy a hadifogolcsere működhessen a Formandi, Normandia formátumban dolgozó ö, csoport pedig politikai súlyt ad ennek a technikai munkának. Dolgozunk az eltűnt személyek kérdésén is, a humanitárius csoport keretén belül. Persze ide tartozik a hadifoglyok cseréje is. A harmadik tér kérdés, amelyről ebben a csoportban, amelyel foglalkozunk, a nemzetközi humanitárius tengely megteremtése, illetve hozzáférés a szeparatista területekhez. Sajnos erre egyelőre nincs lehetőség, a humanitárius szervezetek nem jutnak be a Dombaszki területre. És Oroszország tudhatna odahatni a szeparatistákra, de sajnos a civil szervezetek nagyon korlátosan jutnak a területre. A negyedik kérdés az a határ átlépő kérdése. Fontos, hogy a front vonalon lévő emberek, is erről a kollégám beszélni fog, hogy um, megakadályozzuk, hogy a frontvonal kvázi határvonalként működjön, amelyet nem lehet átlépni gazdasági tevékenységgel se, illetve hát az emberek számára sem. Ahhoz kell tehát hozzájárulni, hogy megakadályozok, hogy még több embert elűzzenek otthonából, és különösen az ukrajnai fél eh, tehet sokat azért, hogy az emberek eh, verifikációját biztosítsa, és persze a termékek mozgását is megkönnyítse. Ezen a területen is pozitív hírekkel rendelkezünk, könnyebbé vált tehát a kereskedés. Ami, amint ezek a határpontok megnyílnak, persze felmerül a biztonság megteremtésének kérdése, biztosítani kell tehát, hogy a általános biztonsági feltételek teljesüljenek. A Donetszki térségben három ilyen határátlépő pont van, sajnos az egyik éppen ma zárva van. Éppen ezért próbálunk odahatni az egyes felekre, hogy nyissák meg a határátkelőket, és tegyék lehetővé, hogy a lakosság, illetve az áruk is átléphessenek a határvonalon. A humanitárius aspektusból az utolsó szempontot szeretném kiemelni, a, a aknát felszedésének szükségességéről már vannak hallottak. A tapossóaknákat elhelyezték a határvonalon, és éppen ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az olyan szerencsétlen baleseteket, mint amelyek megtörténtek nem olyan régen az EBSZ e képviselőjével. Annak, aki letette az aknákat, annak kell felszedni az aknákat, de ennek a folyamatnak átfogónak kell lennie. Nos, ennyit tehát a humanitárius szempontról, és most pedig most megadnám német kollégámnak a szót, hogy a biztonsági kérdésekről, valamint a szociális és gazdasági kérdésekről beszámoljon. Köszönöm. Köszönöm, Legárt úr. András Protman úr következik, a német külügyminisztérium Ukrajna munkacsoportjának a vezetője, ukrajnai külön megbízott. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm Rafaelnek is, hogy elkezdte a beszámolókat. Én elsősorban biztonsági és gazdasági kérdéssel szeretnék foglalkozni, és utána arról fogok mondani még néhány mondatot, hogy hogyan tovább. A Minszki megállapodás végrehajtása kapcsán mindenek előtt a helyben kell javítani a biztonsági helyzetet. Franciaország és Németország ezért próbálnak új lendületet adni a Minszki folyamatnak, biztonsággal kapcsolatos kérdésekre koncentrálva. Ez a, annak a annak a találkozónak volt a fő témája, amelyet Berlinben tartottunk május 30-án. Ez a találkozó lehetővé tette, hogy a az OECD külön megbizotjának, Zájdik nagykövetnek a beszámolóját meghallgassuk, valamint a munkacsoportok eh, koordinátorait is, és így megteremtsük a kapcsolatot a Minszki folyamat és a normandiai formátum között. Biztonsági eh, kérdések ügyeket helyeztünk a fókuszba, és ezzel visszatértünk a Minszki megállapodás logikájához. Azaz, stabil biztonsági helyzet, minden más lépés színek van anyja, a politikai lépésekre gondolok. Három dolog különösen fontos. Első megbízható tűzszünet, azután a nehéz fegyverek visszavonása, a harmadik pedig a visszavonulás az érintett területről. Április 4-én volt egy találkozó, amelyen szintén a biztonság kérdése játszotta a legfontosabb szerepet. A kelet-ukrajnai tűzszünet amelyről húsvételet állapodtak meg, egy nagyon fontos előrelépés volt. Április 16-án volt az utolsó telefonhívás, és ezt követte a közös nyilatkozat kiadása. Sajnos nem sikerült a normandiai formátum felül vizsgált ülésén megegyezésre jutni, és továbbra is nagyon ingatag és instabil a biztonsági helyzet. Nagyon nagy a civil sérültek száma, elsősorban az aknák miatt, amelyek lakott területekre hullanak. Állandó veszély fenyegeti a civil infrastruktúrát, az áram vezetékeket, a vízvezetékeket a konfliktus zónában. A második fő, fő feladat a nehéz fegyverek visszavonása. Itt megpróbáltunk alapvető tájékoztatást kapni a nehéz fegyverekről, és reméljük, hogy a kérésünknek eleget fognak tenni. Különösen aggódunk a e, különleges e, EBSZ monitorozó e, küldöttség biztonságáért. Volt egy halálos incidens április 23-án, amikor is egy amerikai ápolót, aki a missziónak dolgozott, valamint egy német személyt ért halálos sérülés. Rendkívül fontos tehát, hogy kinyomozzák ezt a két, ezt az esetet, hogy hozzáférhessenek a nyomozók az érintett területhez. Ez a Luhanszki népköztársaságban van ez a terület. A Minszki megállapodás értelmében az egész konfliktusos övezetben biztosítani kell a megfigyelők számára a szabad bejutást. A helyben kell tudni megfigyelni a helyzetet, a biztonsági aggályokat megvizsgálni, a missziónak, de állandó fenyeg, támadások fenyegetik és zaklatják a misszió tagjait a szeparatisták. Ennek az incidensnek a következménye az volt, hogy a az aknátlanítás elsődleges prioritássá vált, el kell helyezni a kerítéseket az aláknázott területeken, mégpedig azonnal. Abakán nagykövet, a monitorozó közösség vezetője térképeket követel a az aláknázott területekről. Reméljük, hogy meg is kapjuk ezeket a térképeket. Rátérnék a gazdasági kérdésekre. Ezzel a gazdasági munkacsoport is foglalkozott. Három fő kérdésköré csoportosulnak a viták. Az első a dezintegrációs tendencia Donbassban, a második a vízellátás, a harmadik pedig a környezetvédelmi kérdéseket érinti. Franciaország és Németország is rendkívül aggódik amiatt, hogy a Dombaszki területen teljes dezintegráció figyelhető meg. A Minszki intézkedés csomag 8. bekezdése kimondja, hogy társadalmi-gazdasági kapcsolatokat Dombasz két része között meg kell őrizni. Egy lefelé mutató spirálra jellemezhetnénk azt, hogy milyen tendenciát mutatnak az események. Ide tartozik az, hogy a vasutat aktivisták blokkád alá helyezték, azután gyakorlatilag a Domoszki területről kiüldözték az ukrán vállalatokat. Oroszország sem segített azzal, hogy a szeparatisták által kiadott okmányokat elismerik, ezt úgynevezett köztársaságnak tekintik ezt a, Donbass területet, és március 15-én úgy döntöttek arról, hogy hivatalosan is egy közlekedési blokádot építenek ki a TNR és a LNR területén. Németország és Franciaország kidolgoztak egy javaslatot arról, hogy ezt a szerintünk rendkívül szerencsétlen helyzetet hogyan lehetne eh, pozitív befolyásolni, hogyan lehetne elérni, hogy javuljon a helyzet, hogyan lehetne a szeparatisták két intézkedését, a vállalatok hűzését és a közlekedési blokádot megszüntetni. A kormány által kontrollált területeken, illetve a nem általuk, nem kormányerők által kontrollált területeken, hiszen ez a különbség Luhansk és Donetsk között meghatározza a vízellátást. A kormány által ellenőrzött területeken biztosítják a vízellátást, de egy stabil fizetési mechanizmust kell kidolgozni. Jelenleg készpénzzel történik a fizetés a vízért Luhanskban, de hát nyilvánvaló, hogy egy megbízható, nem készpénzre fizetésre alapuló mechanizmusra van szükség. A vízellátás kérdés egyúttal biztonsági kérdés is, és a, itt az infrastruktúrával kapcsolatos problémákat már említettem. Nincsenek szűrőállomások, szivattyúállomások, újra és újra aknatámadások okoznak sérüléseket a vezetékhálózatban, és a, ugyan a javítás végző munkát heroikus erőfeszítésekkel zajlik, de nagyon aggódunk amiatt, hogy most nyáron, amikor nagy a hőség, az ivóvíz helyzet folyamatosan romlani fog ezen a területen. Ez el is vezette az utolsó ponthoz. Az ivóvíz minősége már most is elég rossz, ezért szükség van arra, hogy felmérjék, mi is a helyzet a vízzel, különösen az elárasztott szénbányák környékén gazdasági kérdésekkel foglalkozó munkacsoport létrehozott egy szakértői csoportot, akik megvizsgálják eh, a eh, line of contact eh, mind a két oldalán a szénbányák helyzetét. Sajnos a felek nem egyeztek bele, hogy ez megtörténjen kollégám és én megpróbáltunk egy eh, egyetemű képet felvázolni a helyzetről. Nyilvánvaló, hogy lényeges és gyors előrelépésre van szükség a Minszki megállapodás végrehajtásában. Eh, Németország és Franciaország továbbra is eltökélt, eh, hogy folytassuk a normál formátumban a munkát, még a nyár vége előtt a négyek a normál formátumban közreműködő országok egy csúcstalálkozónak fognak tartani június végén, és most az új francia elnök reméljük, hogy új lendületet ad az egész folyamatnak. Örömmel várjuk a további együttműködést. Köszönöm szépen, Protman úr, és köszönöm szépen az előadóinknak, hogy beszámoltak a helyzetről. Most a parlamenti képviselőknek adnám meg a szót. Egyelőre négyen kértek szót, úgyhogy ha még valaki szeretne szólni, akkor kérem, hogy most mondja meg, hogy jól be tudjuk osztani a fennmaradó időt. Stetina úr először két percben megkapja a szót, mint mindenki más. Köszönöm szépen, és üdvözlöm Önöket itt az Európai Parlamentben. Tulajdonképpen mindegy, hogy kettő közül ki fog válaszolni, mind a kettőjüknek szólnak a kérdéseim. Az első kérdésem. Mariupol felszabadítására vonatkozik. mert több mint három éve tart az ostrom, és valamennyien tudjuk, hogy ott továbbra is emberek halnak meg. A Minszki megállapodás egyik legfontosabb célja éppen az lenne, hogy megmaradjanak az Oroszországgal szembeni szankciók, de igazából a Minszki megállapodás egyáltalán nem működik. Ön is, önök is mondták, a háború folytatódik, továbbra is folynak a harcok, ezért a kérdésem az, hogy van-e valamilyen B-tervük, van valamilyen alternatívája a Minszki megállapodásnak? Egy olyan terv, ami tényleg lehetővé tenné, hogy befejeződjön a háború és nem lehetne Ukrajnának ugyanolyan nehéz fegyvereket szállítani, amelyel az ellenfél rendelkezik, de Ukrajna nem. Tehát van-e valamilyen b a Minszki megállapodáshoz képest? Ez volt az első kérdésem. Második a választások. Amikor Kematorszban váltam, Dzsibriszki kormányzó nagyon világosan elmondta nekem, hogy Franciaország és Németország kényszerít minket eh, arra, hogy Dombaszban legyenek regionális választások. Eh, eh, az hangzott el, hogy nem lehet, nem lehet választásokat tartani egy olyan helyzetben, amikor ott vannak a tankok, választás és tankok, ez egyszerűen így nem megy együtt, nem illeszthető össze. Németország és Franciaország mit terveznek? Például egy ilyen regionális választással látnak a lehetőséget. Egy olyan helyzetben, amikor már nincsenek ott ellenséges katonai alakulatok, vagy pedig azt gondolják, hogy inkább most még le lehet bonyolítani a választásokat. Köszönöm szépen, Stetina úr. Deszmáker úr következik. Kérem, hogy tartsák magukat a két perces időhöz, Deszmáker úr. Yeah, thank you uh, very much for the... Köszönöm szépen, köszönöm a friss információkat. Sok kérdésemre előre választ adott már. Akik jól ismerik a régiót, és akik jártak már ott, a fronton. Számukra mindez nem újdonság, még mindig nagyon kényes a helyzet, nagyon veszélyes. Ez érinti a civilek életét is, sok veszélyt jelent, és még sok tennivaló van. Nagyra értékelem, hogy Németország és Franciaország tesz azért, hogy a Minszki folyamatot újra élesse. Ez mindenképpen megérdemli a támogatásunkat. Először is a biztonsági helyzetre kell összpontosítani. Ukrajna részéről is még sokat tennivaló. Az alkotmányos keretek a különleges státuszra nézve még mindig nem alakultak ki. Kollégáimat ennek a figyelmevételre is biztatnám, ami az aknamentesítést illeti. Mindkét felet erre kell ösztönözni, hogy feltérképezzék a problémát, és hogy maguk elvégezzék az aknamentesítést. Ön azt gondolja, hogy ez reális elvárás? nem volna-e inkább szükséges az, hogy nemzetközi segítséget kapjanak olyan országokból, tól, mint például a saját haszám, amelynek van tapasztalata az aknamentesítésben, más EU-s tagállamok is talán segíthetnének. Ez ugyanis nagyon, lényeg, nagyon fontos probléma. És az Európai Uniónak készen kell arra is állnia, hogy gondok gyakorlatban már a következő lépéseket tervezze. A Donbass régió sok támogatást, valós gyakorlati támogatást fog igényelni a részünkről, még azután is, hogy remélhetőleg sikeresen visszaélezhető Ukrajnába és az európai közegbe ez a régió, Osztravicius úr. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és hogy felvették velünk a kapcsolatot. Nagyon fontos, hogy nem csak egy országtól, hanem az európai és civilizált résztvevőitől is tájékoztatást kapunk a Minszki folyamatnak. Ez egy tökéletes példa a hibrid háborúra, ami nem is béke, nem is háború, hanem valahol a kettő között félúton. Tehát egy deklarálatlan háborúról van szó. Nem tudom, hogy a Minszki támogatások, tá, tárgyalások milyen mértékben tükrözik a jelenlegi helyzetet. Bizonyos vagyontárgyakat elkoboztak ukrán és európai üzletemberektől a, az helyi banditák, úgymond, Donetskben és Lohanskban. Ez is része az egyeztetésnek. Stedin a kollégám rákérdezett eh, a Minszki platform alternatíváira. Stillerson államtitkár nyilatkozatot tett a Minszkel párhuzamos eh, tárgyalásokról is. Erre esetleg magyarázatot adna az eh, amerikai külügyminiszter nyilatkozatát hogyan kell értelmezni, tehát mi az, ami Minszken kívül még van. Minsk és Ukrajna esetében a kétoldalú napirend nagyon lényeges, remélem, hogy ez így is marad. Rebecca Holmes asszony a következő. Interessieren auf einer übergeordneten Ebene. Itt egy felsőbb szintre is rákérdezek mi szerint, hogy a Németország és Franciaország és az Európai Unió nevében tárgyaló, tárgyaló felek a Minszki folyamatot olyan folyamatnak tekintik, -e, amelyel a két megállapodás céljait el lehet érni, vagy sem. Ez tehát a kérdésem. Vagy pedig a háborút és az elfoglalt területeket egy az egész európai biztonsági architektúrára vonatkozó kihívásnak tekintik. Az a benyomásom, hogy arra koncentrálnak, hogy ezt a tervet végrehajtsák, és nem veszik figyelembe, hogy milyen nagy kihívást jelent az Európai Unió biztonsági szerkezete számára ez a háború. már pedig a NATO-val kapcsolatos vitába kellene bevonna, beintegrálni ezt a szempontot. Néha az a benyomásom, hogy az európaiak, akik a szankciókról vitáznak, mindig arról gondol, vitáznak, hogy visszavonják-e a páncélosokat, a tankokat vagy sem, de nem vizsgálják meg, hogy az Európai Unió hogyan és mennyiben biztosítja a stabil biztonsági rendhez fűződő érdekeit. És hogyha szisztematikusan próbálnak próbálják tervezni a kontaktus vonalról a csapatok visszavonását mindkét oldalon. Kérdezem, hogyha tényleg egy ilyen egyidejű visszavonás, csapat visszavonás történne, akkor hogyan lehetne a, a kontaktus vonalat garantálni? Köszönöm, Hámsz asszony. Hárman még szót kérnek, aztán 10 percben választ. Kapnak, Kanyete asszony, parancsoljon. Tényleg hogyha negyed, negyed ötkor be akarjuk fejezni, akkor kérem fogja magát rövidre. Except... Elnök asszony, én ezt elfogadom, de nem gondolom, hogy igazságos, mert hogyha másfél percet kap valaki, akkor, kér, akkor mindenkinek ennyi járna, és ezt most ne is vegye figyelembe az időm számításánál. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes és pontos tájékoztatást, amelyet kaphattunk öntől, de miután meghallgattuk az különböző felszólalásokat, ami a Minszki megállapodás végrehajtását, vagy inkább a végrehajtás hiányát illeti. Van egy olyan benyomásom, hogy um, egy viszonylagos tűzszünettől eltekintve az uh, a megállapodást nem hagyják végre például a határok meghatározását, illetve ez a bizarr elképzelés, hogy az uh, speciális uh, státuszú katonai erők jelen legyenek az eh, a katonai erők bevetése, illetve majd leszerelése, mindez azt mutatja, hogy egy eh, valós eh, befagyott konfliktusról van szó. Lehet, hogy túl pessimista vagyok, vagy túl realista. Kérdésem, hogy van-e a Minszki megállapodással kapcsolatosan bármi jó hír? Én nem nagyon vettem észre. Elmondanám, hogy a szankciókkal kapcsolatosan az a benyomásom, hogy senki nem figyel rá, stagnálás van. A kérdésem pont ehhez kapcsolódik, mivel a Minszki megalapodás meg végrehajtása nem zajlik, hasznos volna, hogyha volna politikai akaratunk, hogyha ezeket a szankciókat növelni tudnánk és kiterjeszteni. Köszönöm. Kenyette, köszönöm. Piker asszony. Köszönöm. Nagyon sok területen Ukrajnában vizsgáltuk azt, hogy hogyan lehet egyáltalán élni, mennyire élhető az ország. Gondolhatunk egyáltalán bármi konkrét változásra történt-e ilyen, mióta néhány hónappal ezelőtt sor került az utolsó találkozóra európai parlamenti képviselőkkel. Tudnák, meg tudnák határozni egy kicsit pontosabban, hogy milyen előrelépés történt az utolsó találkozónk óta? Andi Kejne asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony és nagyon köszönöm ezeket az előadásokat. Szeretném elmondani, hogy közelről tekintve az Ukrajnában és Ukrajna körül történő dolgokat. Én azt gondolom, hogy a Minszki megállapodás nem végrehajtása eredményezi a befagyott konfliktust. Hasonló a helyzet, mint ami Moldovában történik, Grúziában. És nagyon sajnálatosnak tartom ezt sajnos. Meké úrhoz szeretnék egy kérdést feltenni. A Petra is említettem már, az Egyesült Államok eljárása. Néhány hónappal ezelőtt Washington úgy nyilatkozott, hogy 100 százalékig támogatják a Minszki megállapodás végrehajtását, és most újdonságot hallunk, nevezetesen, hogy valamiféle új formátumot ötlöttek ki a megoldásra. Nagyon hálás volnék, hogyha ezt részletezni tudnák. Köszönöm. Köszönöm. Akkor most itt az alkalom, hogy válaszoljon előadónk a kérdésekre, és hogyha gondolják, négy percet kioszthatnak egymás között testvérjesen. Lehet, hogy jó lenne, ha én kezdeném, és majd a kollégáim kisegítenek. hogyha minden kérdésre válaszolni akarnék, akkor lemondhatnám a vacsorámat, de sőt, még a reggelimet is. Hát ez nem a szándékomban. A kérdésekből kiderült, hogy önök nagyon eltökélten segítenek nekünk és támogatnak minket ezekben a kérdésekben. A szankciók nem működnek, mondja valaki. Köszönöm a kérdést. Igenis működnek, mert az Orosz Föderáció az alacsony olajárak miatt többet, ez többet állt nekik, mint amint elismernek. A, majd az elnökválasztás során a kampányban mindenképpen meg fogja kérteni, hogy miért történik mindez, bár az orosz propaganda agymosást hajt végre körükben. És ez, ettől a szankciótól igenis szenved az ország. Stetina úr. Németország és Franciaország nagyon szoros együttműködésben dolgozik együtt. Nincsen nyomás egyik részről sem, szorosan együttműködnek a vezetőink. A kollégák el is mondták, hogy az új francia elnöknek köszönhetően várható, hogy lendületet kap a folyamat egészen. és azt mondhatom, hogy elnökünk nem sokára találkozik a francia elnökkel, ami pedig az Amerikai Egyesült Államokat illeti, két óra múlva Poroshenko elnök Trump elnökkel találkozik Washingtonban, úgyhogy mindenképpen lesznek új információk, majd ennek nyomán, de azt most el kell mondanunk, hogy az Egyesült Államok mindig is támogatta a német-francia kezdeményezést, ezt a koordinációs mechanizmust a Minszki folyamaton belül, és az alapján, amit Washingtonból hallottunk, Trump elnök beiktatásakor Ukrajna támogatásáról volt szó, illetve hogy Ukrajna háta mögött nem kötnek megállapodást. A Minszki egyezmény követését vállalta az elnök, hogy nem működik a tűzszünet, pontosan én ezt inkább hibrid tűzszünetnek nevezném. Az oroszok találták ezt ki nem csak Ukrajnában, hanem Szíriában, és ez egy olyan tűzszüneti megállapodás, amelyet azért hoztak létre, hogy másnak meg is szegék. Nem csak, hogy hibrid háborúskodásról van szó, hanem hibrid tűzszünetről is. Mindenképpen szót kell majd ejteni az ukrán vállalkozások ellenséges kisajátítását. A Minszki csoportban is, és kollégám is elmondta, hogy a német és francia oldalról volt arra javaslat, hogy ezt hogy lehetne megoldani, vagyis hogy az oroszok vonják vissza a határozatukat, és a magántulajdont szolgáltassák vissza jogos tulajdonosainak. Kányete asszony, köszönöm, hogy beszélt a választásokról, Stetina úr ön is. Valóban nem lehet választást tartani a fegyverek árnyékában. A nyugati országokban mindenki megérti, hogy olyan OEC norma nem létezik, hogy az választási helyiségtől 100 vagy 200 méterre határozzuk meg, hogy hol lehetnek a tankok. Ebben mindenképpen egy oldalon állunk. Aztán az egész elképzelés, hogy a szankciókat kiterjesszék, ez nagyon lényeges. Miért? Mert a szankció eszköz, hogyha ezt az eszközt nem alkalmazzuk, lehet, hogy valakinek ez nem okozna gondot, a propaganda segítségével Putyin mindenkit meggyőzött Oroszországban, hogy Oroszországot ellenségek veszik körül, és az Európai Uniós szankciók hoztak szenvedést a nép fejére. Nem nekem kell önöket emlékeztetnem arra, hogy az európai cégek és termelők szenvednek leginkább nem is annyira az európai szankcióktól, mint inkább a Kreml által bevezetett ellen szankcióktól. Az, az európai szankciónak az oka az orosz agresszió volt, az ellenszankcióké pedig az, hogy Európa próbálja a nemzetközi normákat követni. Elnézést, kicsit kifutottam az időmből. Nagyon érdekes volt, amit elmondott. Mivel tudják mindezt ki elégészíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Stetina úr kérdésére válaszolok. Nincsen B-terv. Erről tudnánk, hogyha volna egy ilyen alternatív terv. Egyszerűen azért nincsen, mert a felek, Ukrajna és Oroszország elkötelezett elkötelez, Ukrajna elkötelezett a formátum és a Minszki megállapodás mellett, épp úgy, mint minden európai partnerünk, partnerük és más partnerek is, az amerikaiak. Tehát nincsen B-terv, nincsen alternatív terv, hiszen sem Minsket nem lehetne átérni, sem a formátumot nem lehetne megváltoztatni. és veszélyeket rejtene magában, hogy az ideig elérteket felad, elért eredményeket feladnánk, fennállna veszélye annak, hogy a Dombaszki területen ez 17 ezer négyzetkilométer eszkalálódna a helyzet, nem lehetne ellenőrizni. Ez már most is egy jog nélküli zóna. A maffia terjedőben van csempésznek, hát nem ezt akarjuk, hanem azt akarjuk, hogy megvalósuljon a Minszki megállapodás és valóságá váljék. A választások is a biztonság tekintetében nagyon fontos, hogy megtartsuk a választásokat, de ehhez először is a biztonságot kell megteremteni. A jelenlegi kontextusban nem lehet választásokat tartani úgy, hogy a nehéz fegyverek szegeződnek az emberekre. Ezt az EBESZ és a nemzetközi közösség nem fogadná el. Demes Maker úr. Persze, nemzetközi vagy bilaterális segélyt nyújthatunk, de itt is biztosítani kell a biztonságot, az, az aknaszedő csapatok sem dolgozhatnak akkor, hogyha a biztonságuk nem biztosított. Éppen azért arra van szükség, hogy az egyes felekkel közösen dolgozzunk. Ez elkerülhetetlen. Ami Asztrevics is képviselő kérdését illeti, nagyon fontos számunkra ez, a normandi formátumban is dolgozunk ezen, és folyamatosan nyomást gyakorlunk az orosz félre, hogy a kisajátításoknak vessen véget, adja vissza a jogos tulajdonosainak a, a el birtokolt területeket, és a területet magát is kettévágják, ennek drámai kihatása van, és ilyen módon a jövendőbeli integráció is megnehezedik. Ráadásul a lakosságot is megosztják. Elválasztják egymástól. ezt tehát egy olyan kérdés, amiről mindig beszélünk. látni kell, hogy most az amerikaiakról szólva, látni kell, hogy a Tillerson mit mondott pontosan, ez alapján tudjuk a válaszunkat kidolgozni, de biztos, hogy vele és az amerikaiakkal szorosan együtt kell működni. Ám az megállapítható, hogy az amerikaiak sem vonják kétségbe a formátum létjogosultságát. Ami pedig a hidrid, hibrid hadvezetést illeti, Rebecca Harms vetette ezt fel, illetve a visszavonulás és a demilitarizált zónak kérdését. Már két ilyen kis zóna létezik. A megállapodást aláírták, és az EBSZ e feladat azt, hogy a demilitarizáció után a békés felépítésben segítsem. Ami pedig a szankciókat illeti, az Európai Tanács két nap múlva vitat eh, cserél eszmét erről a kérdésről. Az állam és kormányfők két nap múlva döntenek a szankciók meghosszabbításáról, figyelembe véve a Minszki megállapodás végrehajtását és annak eredményeit. Azt hiszem, hogy ennyit, ennyit akarok mondani, ja, még valami befagyott konfliktus. Nem, hát pont ezt akarjuk megakadályozni, pont ezt akarjuk elkerülni, hogy ez a konfliktus befagyott konfliktussá váljon. Jelenleg ez még nem az. Itt még um, fegyveres tevékenység zajlik, csaták zajlanak, de ez magában rejti a lehetőséget annak is, hogy dinamikus megoldást találjunk. Persze látni kell a politika területén végzett munkánkat is, például a választások kialakítása területén, vagy a biztonság területén, illetve a kis ö, ö, kaliberű lőfegyverek, a kézi lőfegyverek beszolgáltatásáról szóló technikai munkai zajlik, ami nem olyan látható. Parancsoljon ön szó tényleg néhány perce van. Csak nagyon röviden Harms asszony, hogy a tárgyalók a nagy képet el, elveszítették-e szem elől. Igen, látjuk. Nem veszítettük el szem elől, látjuk, hogy az európai biztonsági eh, rendszer egészéről van szó, annak ellenére, hogy részletkérdésekbe bonyolódunk, hiszen ez teszi Európa számára és az Európai Unió számára ilyen fontossá ezt a konfliktust, ilyen jelentősé ezt a konfliktust. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ellenőrzésünk alá, hogy ellenőrzés alá vonjuk ezt a konfliktust, nem utolsó sorban az ott élő emberek érdekében is. Ami pedig az alternatív tervet illeti, nem nincsen a Minszki megállapodásnak alternatívája, Jelenleg a Minszki megállapodás az egyedüli, amivel rendelkezünk. Lassú az előrehaladás, de a Minszki megállapodás segít abban, hogy a krízis helyzetekben a deeszkaláljuk a helyzetet, például amikor Avdífra körzetében januárban kiütköztek a harcok, sikerült deeszkalálni. Ezen felül pedig a Minszki formátumban sikerül olyan tárgyalásokat folytatni, melynek segítségével az emberek is talán jobban élhetnek eh, humanitárius kérdésekben, illetve olyan kérdésekben, amelyek a gazdaság tevékenységét segíthetik. Két év telt el a Minszki tárgyalások megkezdése óta, nem vagyunk idealisták, de a kis lépések realitásából indulunk ki. Köszönöm szépen, köszönöm a vendégeinknek, hogy eljöttek. Köszönöm a képviselőknek. Néhány perc múlva folytatjuk a munkát a következő témával. Köszönöm. Thank you for leadership. <laughs> Thank you for